The president. Az elnök. Good afternoon, colleagues. The session. Megnyitom az ülést, mely 16-án került felfüggesztésre. Kérem mindenki foglaljon helyet. Köszönöm. Köszönöm, kollégák. Képviselőtársak, kezdjük el az ülést. Ezért kérem, foglaljunk helyet, és mindenki